Item number 16. 16-os napi rendi pont, tisztelt kollégák! Egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönthettem a Horvát Köztársaság kül- és európai ügyekért felelős miniszterét, Gordán grlic Radmant. Köszöntöm itt a külügyi bizottságban. A múlt héten kedden ismertette a tanács elnökségét, nagyra törő programját a miniszterelnök André Plenkovics, most pedig a külügyminiszter látogat el hozzánk az AFET szakbizottságba. Rendben úr már az INTA bizottságban, INTA bizottságban is járt délelőtt, a kereskedelmi bizottságban, most pedig szeretnénk megvitatni önnel a külpolitikai prioritásokat, az elnökség külpolitikai prioritásait, a befolyásos Európa fejezet keretében, ahogyan ezt az elnökségi programban elnevezték, és most minden további nélkül szeretném megadni önnek a szót. Körülbelül 55 perc áll rendelkezésünkre, hogy a prioritásokat megvitassuk, több kollega szeretne hozzászólni. Miniszter úr, köszöntöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Már délben sikerült találkoznunk, és akkor már tudtunk egyeztetni. McAllister. Köszönöm, McAllister úr. Nagyon örülök, hogy most itt lehetek önökkel. Ön angolul is beszélt, ezért most én is ezt fogom tenni, és talán később horvátul fogok szólni, hiszen itt az Európai Unióban horvát is hivatalos nyelv. European tehát tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és szeretném ismertetni önökkel a horvát elnökség prioritását, prioritásait. Ugyanakkor szeretnék egy pár beszédet is kezdeményezni önökkel számos témában. Szeretném Plenkovics miniszterelnök úr részéről üdvözleteimet, üdvözleteit közvetíteni, aki ennek a szakbizottságnak is tagja volt. Évtizedeken keresztül az Európai Unió globális befolyása a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdításában figyelemre méltó volt. A befolyásunk ugyanakkor még messze nem éri el azt a szintet, amelyet szeretnénk, és komoly kihívásokkal néz szembe. Éppen ezért hiszünk abban, hogy az EU befolyása a világban megerősítésre szorul. A kül- és biztonságpolitikánk, a kereskedelempolitikánk, a fejlesztés és a humanitárius fellépés által. Meg kell találnunk a módját annak, hogy összekapcsoljuk, harmonizáljuk a különböző rendelkezésünkre álló eszközöket, egyidejűleg a lehető legjobban meg kell értenünk azt, hogy milyen változások mennek végbe a szomszédságunkban és a világon. Csak így lesz képes az Európai Unió arra, hogy egy ha erős globális szereplő legyen, amely biztonságot nyújt, kiterjeszti a multilateralizmust és a szabályokra épülő nemzetközi rendet. A horvát elnökség súlypontja ebben az értelemben a stabilitás és a biztonság lesz az EU közvetlen környezetében. A stabilitás, a biztonság, az ellenálló képesség és a reform erőfeszítések támogatására helyezzük a hangsúlyt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy előmozdítsuk a bővítést, hiszen ezáltal befektetünk a biztonságunkba, a stabilitásunkba, és, amit nem szabad elfelejteni, Európa eh, jólétébe. Az európai kontinens ahol az országok, eh, ahol vannak olyan országok is, amelyek nem részei az európai integrációnak hosszú távon, ez nem jelent opciót. A biztonság, a stabilitás és eh, a nyugat-balkán jóléte, az ottani országok jóléte közvetlenül tükrözi azt, hogy milyen a biztonság, a stabilitás és a jólét az Európai Unióban is. A legfiatalabb uniós tagállamként Horvátország jól megérti, hogy milyen kihívásokat jelent a bővítés, és milyen előnyöket jelent ez a tagságra nézve. Éppen ezért Horvátország a bővítést az elnökség egyik prioritásává emelte, és májusban a nyugat-balkáni csúcs is egy mérföldkövet jelente tekintetben. Európa hitelessége, mint globális szereplő, egy komoly próbát kell kiálljon pont a közvetlen szomszédságban. Hogyan akarjuk a világot befolyásolni, hogyha ezt a közvetlen szomszédságunkban sem tudjuk megtenni? Az Európai Unió joggal vállal további kötelezettséget az európai kontinens konszolidálása érdekében, és nem szabad megengedni azt, hogy egyetlen európai térség se akár leszakadjon. Ugyanakkor a nyugat-balkáni országoknak folytatniuk kell a reformtörekvéseiket, hogy teljesítsék a tagsággal járó kritériumokat. Észak-Macedóniával és Albániával a, társ, a csatlakozási tárgyalások megnyitása jelzésértékű lehet abból a szempontból, hogy az Európai Unió megközelíti stratégiailag a legszor, legközelebbi szomszédainkat. Ugyanígy Bosznia-Hercegovinát is segítenünk kellene az európai úton. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy egyedülálló ország, amelynek stabilitása és jóléte attól függ, hogy a három államalkotó nép között az egyensúly megvalósul-e. Biztosítanunk kell azonos jogokat Bosznia-Hercegovina minden állampolgára számára. Továbbá Montenegróval és Szerbiával is dinamikusabbá kell tenni a csatlakozási tárgyalásokat, és az európai csatlakozási perspektívát kézzelfoghatóvá kell tennünk Koszovó számára is. Törökország egy tagjelölt ország és egy stratégiai partnere az Európai Uniónak. A Törökországgal való kapcsolataink nagyon bonyolultak, vannak aggájaink, ugyanakkor egyértelmű érdekeink is, különös tekintettel a migráció kapcsán készek kell legyünk arra, hogy stratégiai és pragmatikus párbeszédet folytassunk Törökországgal, máskülönben az Európai Unió továbbra is veszít befolyásából ezen állammal szemben, amely egy fontos regionális szereplővé növi ki magát. Horvátország a kelet-európai partnereit is szeretnék közelebb hozni az Európai Unióhoz. A hangsúlyt arra fogjuk helyezni, hogy a 2020 utáni prioritásokat és célokat meghatározzuk a keleti partnerség politikája keretében. Júniusban lesz a keleti partnerség csúcs, amelyen pontosan ezzel fogunk foglalkozni, a hangsúlyt pedig arra kell helyeznünk, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el az állampolgárok, az emberek számára. Az erőfeszítéseink arra is irányulnak, hogy egy átfogó megoldást találjunk az ukrajnai válságra, és ezen erőfeszítéseinket folytatnunk kell. Noha vannak kihívások, szükséges a párbeszéd Oroszországgal a kölcsönös érdekű kérdésekben, a jelenlegi keret, amely öt irányelvre épül, valamint egy kettős megközelítésre továbbra is érvényes, és továbbra is elegendő mozgásteret biztosít. Ha délfelé nézünk, egy mediterrán országként különös hangsúlyt helyezünk az unió déli szomszédság politikájára, illetve a környező térségekre. A líbiai helyzet nagyon súlyos, és az instabilitás a közel-keleten az Európai Uniót különböző módon érinti. Tegnap már megvitattuk ezeket a kérdéseket. Reméljük, hogy a berlini konferencia, amelyre vasárnap került sor, egy fordulópontot jelent. Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi partnerekkel együtt tegyük meg az erőfeszítéseket, hogy hozzájáruljunk a feszültség csökkentéséhez, és átfogó megoldást kínáljunk erre a válságra, és szembenézzünk a különböző kihívásokkal arra számítunk, hogy Szíriára, Líbiára, Jemenre, Irakra, Iránra és az öböl menti országokra továbbra is figyelmet fordítunk. Az ott élő emberek is megérdemlik, hogy békében és stabilitásban éljenek, ami a mi állampolgáraink számára is stabilitást és biztonságot jelent. Az Európai Unió támogatja a békés, inkluzív és kivitelezhető megoldásokat, a fenntartható fejlődést, a humanitárius segítségnyújtást, az újjáépítést és a stabilizációt. Különös hangsúlyt kellene helyezni a migráció és a terrorizmus ellenes küzdelem kérdéseire, a radikalizálódásra, valamint a szélsőséges erőszakos extrém, erőszakos szélsőségességekre is. És elő kell készítenünk a menekültek visszatérésének útját. Az ENSZ 2030-as menetrendjének végrehajtása, valamint a nemzetközi fejlődés együttműködés fontos pontok a napirendünkön, és ugyanígy koherensebb módon kell kezelnünk az éghajtváltozás egyetemes problémáját is. Ebben az értelemben biztosítani kell a hatékony finanszírozást, a 2020 utáni több éves pénzügyi keretben. Ez szükséges ahhoz, hogy Európa befolyásos szerepet kapjon a világban. Egy átfogó uniós stratégia Afrika számára és Afrikával is egy fontos célja az új Európai Bizottságnak. Az afrikai kontinens jövője közvetlenül fogja befolyásolni a világ jövőjét is. Hosszú távú partnerségre van szükségünk az EU és Afrika között, amely a közös érdekekre épül. Fontos munkaváránk a transatlanti kapcsolatrendszer szempontjából is. A transatlanti partnerség továbbra is a béke és a stabilitás egy pillére a világban, és egy lényegi eleme volt az európai biztonságnak és jólétnek is. A nézeteltéréseink ellenére továbbra is együtt kellene működnünk az Egyesült Államokkal a stabilitás kiépítése szempontjából, és a közös fenyegetéseket, kihívásokat együtt kellene kezelnünk, mint például a terrorizmust, a migrációt, az atomfegyverek visszaszorítását és, a, és egyéb kérdéseket is. Ázsiában az összekapcsolódásra helyezzük a hangsúlyt, valamint arra, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt Kínával. A konnektivitás az elnökségi prioritások második pillére, ennek minden aspektusában. Ide tartozik a gazdasági, infrastruktúrális, digitális és az emberek közti kapcsolódás is. Mi ezt az együttműködés szempontjából egy nélkülözhetetlen eszközként tekintjük egy egyre inkább feldarabozó, széttöredezett világban. Ez a versenyképességünk szempontjából is fontos. Két EU-Kína csúcsra kerül sor, a 17 plusz 1 csúcsra. Biztosítanunk kell az egységet, a koherenciát, illetve közös eredményeket mindkét fél számára. Az elnökségünk továbbra is erősíteni fogja a partnerséget a latin-amerikai országokkal is. Ez a kontinens számos kihívással küzd, instabilitás figyelhető meg politikai és gazdasági szinten is, ez sajnos fokozódott arra számítunk, hogy fokozott figyelmet fordítunk Venezuelára, és segítjük a szomszédos országokat, hogy kezeljék a migrációs nyomást. Engedjék meg, hogy megemlítsem azt is, hogy a stratégiai partnerekkel is mennyire fontos az együttműködésünk. Kanada, Mexikó, Brazília, India, Dél-Afrika, Korea, Japán és Ausztrália egy egyre inkább egymásra utalt világban ezen főszereplőkkel való együttműködés a legjobb módja annak, hogy garantáljuk azt, hogy az értékeink és az érdekeink érvényesüljenek globális szinten. Ami a biztonság és a védelem kérdéskörét illeti, szeretnénk jobb koherenciát elérni a jelenlegi mechanizmusokkal és kezdeményezésekkel. Továbbra is erősíteni fogjuk a NATO-val az együttműködést, és egy lendületet szeretnénk adni a védelmi iparágnak, úgy, hogy hangsúlyt helyezünk a KKV-kra, valamint a kutatásra. Nem szabad megfeledkeznünk a közös biztonság és védelem politikát, amely az integrált megközelítésünk részét képezi. Következésképpen a horvát elnökség egy olyan időben kezdődik, amely komoly kihívások elé állítja az Európai Uniót és Horvátországot is. 30 évvel ezelőtt senki sem tudta volna elképzelni, hogy Horvátország egy független ország lesz, és most 28 év elteltével azóta, hogy a modern Horvátország létrejött, nem csak ennek a családnak a tagjai vagyunk, hanem mi elnököljük az Európai Uniót, és erre nagyon büszkék vagyunk. Lehet, hogy önök nem érzik azt, hogy mi mennyire büszkék vagyunk, de nagyon büszkék vagyunk, mert Horvátország számára ez egy történelmi pillanat. Az, hogy az Európai Unió élén álljunk, ez egy megtiszteltetés, megtiszteltetés egy nagy kiváltság számunkra. A külpolitikai célokat teljesítettük, ugyanakkor az elnökség prioritásai nem csak horvát, hanem európai prioritások, ezek az önök prioritásai is egyben, ugyanis mi a nemzeti prioritásainkat elértük. Vannak persze olyan lépések, amelyeket még meg kell tenni, mint például a Schengeni övezetben való tagság, de itt európai célokról van szó, és ezeket mi is szeretnénk felvállalni. Ez a tény pedig motivál bennünket, hogy nagyra törőbbek legyünk, és szeretnénk a lehető legjobb módon képviselni az Európai Uniót. A világ tele van kihívásokkal, éppen ezért Európának erősnek kellene lennie. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr a bevezető nyilatkozatát. Most nagyjából 35-40 percünk van egy eszmecserére. Azt javaslom, miniszter úr, hogy legyen egy első körkérdés a frakciók vezérszónokaival, utána választad, és utána lesz egy második kör. A néppárttal kezdjük. Zopko asszony vagy Gáler úr? Ki az első a listájukon? az Zopko. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban a koordinátor tesz fel első sorban kérdést, de hát most én kaptam szót. Horvátul fogok kérdezni, hiszen ez a megtiszteltetés ért, hogy első alkalommal horvát külügyminiszter van itt velünk a horvát elnökség miatt, és ő koordinálja a külügyeket az egész Európai Unió külügyi politikáját. Úgyhogy remélem, mindenkinek megvan a fülhallgatója. Miniszter úr, üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben, a külügyi szakbizottságnál, és üdvözöljük az új elképzeléseit is, már ami a külpolitikák koordinációját illeti, és mindazt, amit a következő hat hónap alatt az Európai Unióban meg kell tenni a béke, a biztonság és a stabilitás érdekében. Ezen csúcs találkozón, amelyet Horvátország tart a horvát elnökség idején, tehát a csúcs találkozón amelyre a horvát elnökség ideje alatt kerül majd sor. Jelentős megbeszéléseket fognak önök koordinálni Észak-Makedónia és Albánia csatlakozását illetően a parlament már elfogadott egy állásfoglalást ezen tárgyalások megkezdését illetően, és remélhetőleg önök közvetítőként lehetővé teszik a kedvező üzenet küldését és egy kedvező elmozdulást a tárgyalások megnyitásában ezen két ország esetében, és így folytathatjuk a bővítési folyamatot. Egy konkrét kérdést szeretnék önhöz feltenni. Mit gondol ön Bosznia-Hercegovináról, a nyugat Balkán hat országa közül beszélünk egyik országról, és van egy EU-s állásfoglalás is, amelyet több mint 500 képviselőnk megszavazott. A bizottság ugyan azt gondolja, hogy ezek az anyagok nem kötelező jellegűek, ugyanakkor fontos az, hogy az ajánlásaink végrehajtásra kerüljenek, és itt ez a horvát elnökség idejére nagyon fontos ajánlás volt, a megoldások megtalálás és az alkotmányos rend megfelelő kialakítása Bosznia-Hercegovinában. Érdekelne az ön konkrét válaszára a kérdésre, és sok szerencsét kívánok önnek. Hvala Tonino Picula. Köszönöm Zsajan az Ofkónak, Tonino Picula következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, üdvözöljük Önt az Európai Parlamentben, a Külügyi Szakbizottság ülésén a parlamentünkben üdvözöljük a horvát elnökség prioritásait, Nyugat-Balkán tekintetében is Horvátország, mint az EU legfiatalabb tagállama, jelenleg soros elnökséget betöltő ország is. A, a sikeres bővítési folyamat egyik bizonyítéka Sajnos 2013 után a bővítési politika kifáradása következett be, és ez kulminálódott egyes tagállamok esetében az Észak-Makedóniával, illetve Albániával való csatlakozási tárgyalások megvétózásában. A parlament akkoriban egy állásfoglalást fogadott el, és világos elégedettségünknek adtunk hangot ezen döntés kapcsán, és további bővítést kértünk. A bizottság új módszertant jelent be a következő hónap elején. Hogyan akarják tervezni a horvát elnökség álláspontját, hogy a zágrábi csúcson az ötödik hónapban, májusban Észak-Makedónia és Albánia csatlakozás érdekében, és hogyan látják a parlament szerepét ebben a folyamatban, és az esetleges lehetséges együttműködést a mi üzeneteink között, illetve a tanács között hogyan lehet bevonni a parlamentet ebbe a folyamatba. Berlinben beszéltek a világvezetői Líbiáról, ugyanakkor itt újabb erőfeszítéseket kell tenni ebben az országban a megbékés elérése érdekében. Horvátország a földközi tengerre néző ország közvetlenül kitett ennek a helyzetnek. Itt az EU szerepének erősítésére lenne szükség ebben az összetett külpolitikai vita megoldásában sikeres elnökséget kívánunk, a válságok elkerülését és a lehető legtöbb jó megoldást európai problémáinkra. Thank you, Pizzula. Köszönöm Tonino Piculának, Karinyú frakció nevében Kiucsuk úr. Köszönöm szépen. Az idején ez év elején a külpolitika szempontjából nagyon komoly évet kezdtünk. Hallanak? Nos tehát, hogyha nyomon követjük azt, amit von der Leyen asszony mondott, nagyon ambiciózus célt tűzött ki a nyugat-balkáni térséggel kapcsolatban, ez jó, örülünk neki, de ideje levonni a múlt eseményeiből a következtetéseket, a tavalyi évéből is, és nem szabad olyan dolgokat megígérnünk, amit nem tudunk teljesíteni. Hogyha az Európai Unió nincs meggyőződve arról, hogy a nyugat-balkáni országok csatlakozhatnak az EU-hoz, akkor ne ígérgessünk nekik ilyesmit. Nagyon fontos az, hogy legyenek prioritásaink. Tudjuk ezt a bolgár elnökség esetéből is. Nekünk is prioritásunk volt a nyugat-balkáni térség, de nagyon ambiciózusnak is kell lenni a prioritásokon belül. Van a módszertannal kapcsolatban több javaslat, egy francia javaslat, más országok más metodikát szeretnének követni. Ha a Horvátország központi szerepet szeretne játszani, van-e vajon horvát módszertan? Gondolták-e ezt, hogy hogyan kívánnak eljárni? Az Ágrábi csúcs nagyon fontos csúcs találkozó lesz, Ismét a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a csúcs találkozók egytől egyik csökkenő jelentőséggel bírnak. 2003-ban volt Tesszaloniki csúcs, aztán jött a Szófiai csúcs találkozó, ez nem volt annyira fontos, egy nyilatkozat született, ami időszerű volt, fontos célokat fogalmaztunk meg, de nem volt a nyugat-balkáni integrációval kapcsolatos menetrend. Mi tehát a konkrét célja a horvát elnökségnek? Mi az, amit szeretnének elérni a zágrábi csúcsa? A harmadik kérdésem azt mondta, hogy az hogy Törökország partnerre kell, hogy legyen az EU-nak. Ennek a formátumát látják már? Terveztek valamilyen ö, ö, találkozót, mint például bolgár elnökségünk alatt a Várnai találkozó? Azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdésekben sikerült ott megállapodni, ami mindkét fél számára érdekes volt. Köszönöm. Köszönöm Kicsuk úrnak, Laflikova asszony a zöldek nevében. Welcome, minister. Úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Bütikoffer úr mondja. Nagy örömmel hallottam, hogy az összekapcsoltság mint fontos pillér hangsúlyosan szerepelt az előadásában, hogy az önök elnöksége ezt nyomon akarja követni, és az a kérdésem, hogy hogyan szándékozzák végrehajtani ezt a prioritást a következő több éves pénzügyi keret kontextusában. Hiszen amíg nem tesszük oda a pénzünket, amiről beszélünk, az összekapcsolhatóság az csak füstként el fog szállni. Következő kérdésem a Nyugat-Balkára vonatkozik, és csatlakozom ahhoz, amit kollégám a Renew Europe részéről kérdezett, a módszertanról. Figyelembe vették-e azokat a javaslatokat egy lehetséges új metodikára vonatkozóan, amit az ESI publikált? készen állnak-e arra, hogy esetleg megnyissák a két jelentkező ország közül az ajtókat az egyiknek, Észak-Macedóniának és vagy Albániának, vagy pedig ragaszkodni hozzá, fognak hozzá, hogy vagy mind a kettő, vagy eddig se kezdheti meg a csatlakozási tárgyalásokat. Harmadik, több alkalommal említette az emberi jogok kérdését, beszélt stratégiai és pragmatikus párbeszédről Törökországgal, de itt az emberi jogok kérdését nem említette meg, Afrika kontextusában sem, valamint Kína kontextusában sem. Gyakorlati szempontból hogyan fogják az Európai Uniós külpolitika fősodorvonalába vonni az emberi jogokat, hogyha itt nem említette meg őket. Aztán a külső szereplők megpróbálják a belső megosztottságot kihasználni. Például Kína például egy, a Svédországot próbálta meg megfélemlíteni. Az ilyen megosztásra irányuló erőfeszítéseket hogyan fogják megakadályozni, hogyan fogják megvédeni azokat az országokat, amelyeket kiválogatnak a külső szereplők arra, hogy megtámadják őket, és hogyan fogják erősíteni a kohéziót. Elnök, köszönöm szépen! Ez volt az első kör, ahogy jól látom, az identitás és demokrácia képviselőcsoport, a GOA e és a függetlenek nem akarnak hozzászólni. Az első kör kérdésére megadná a választ, miniszter úr? Most is... You want to answer now? Most szeretne? E, Nagyon köszönöm, Zovko képviselő asszony, Észak-Makedónia és Albánia mindenképpen a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatosan középpontban volt ez a két ország, és aktív szószólói vagyunk a csatlakozási tárgyalások megnyitásának e két ország és az EU között. Ami Észak-Makedóniát illeti, a névkérdés időközben megoldódott Görögországgal, ahogyan erre ígéret történt, ez volt a feltétel, és ez a kérdés megoldódott Görögországgal, és azt hiszem, hogy így elégedettek lehetünk, és megnyithatjuk a tárgyalásokat az EU-val, ami Albániát illeti. Előrelépés történt, és mi tört, támogatjuk a tárgyalások megnyitását, ami Bosznia-Hercegovinát illeti. Ez Horvátország a szomszédos ország, közös a történelmünk, és beszédemben hangsúlyoztam, hogy a működő, stabil Bosznia-Hercegovinát támogatjuk a Daytoni megállapodás alapján, és az egyenrangúságot kell növelni a horvátok, bosnyákok és szerbek a három állam alkotó nemzet között. Mindenképpen fontos számunkra, a megállapodás minden részre, amikor az elnök választásról van szó, vagy a politikai képviseletről az országban, minden nemzetalkotó nemzet részéről, ez a demokrácia alapja, ugyanakkor az európai sztenderdek betartásának is egyik része az egyenrangúság és mindhárom államalkotó nemzet egyenrangúsága szószólói vagyunk, ami pedig az EP állásfoglalását illeti. A tanács elnökségét mi nem Horvátország érdekében, hanem az egész EU érdekében látjuk el. Az EP állásfoglalása tehát nagyon fontos számunkra ez a vélemény, és az Európai Parlamentnek meg lesz a maga szerepe ebben a folyamatban elnökségünk idején aktívak leszünk e tekintetben, és megpróbálunk egy megfelelő megközelítést találni Horvátország érdekében is, és valamennyünk érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina euróatlanti útját támogatjuk, támogassuk. Picula képviselőnek is köszönöm a kérdést. Ő ugye 20 évvel ezelőtt külügyminiszter volt, és akkor is a Nyugat-Balkán csatlakozását támogatta, 2001-ben kezdődött ez a folyamat Szófiát követően, aztán Zágrában is lesz egy csúcs találkozó. Minden két évben szervezünk ilyenfajta csúcs találkozókat, ami az EU-ba való belépést illeti. Egyetértek azzal, hogy minden kormány jelentős lépéseket tett ebbe az irányba. A mostani kormány Andrei Plenkovics vezetésével tett a legnagyobb előrelépést a folyamat ösztönzés érdekében, és most az EU soros elnökségének ellátásakor felajánlottuk kapacitásainkat, és nagy előny az, hogy mi most az EU soros elnökségeként tudjuk támogatni ezt a folyamatot. Ja, prosto imate tezi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 because he don't need translation because I speak Bulgarian. Ah, I'm so sorry. Nem, bolgár, bolgárul szóltam az imént. I'm so sorry. Okay. Um, kolegi bugarskom zastupniku sem objasnio, zapravo zahvalio sem se za to pitanje. Nos, tehát azt magyaráztam el bulgár kollégámnak, tehát azt mondtam el, hogy Horvátországnak megvan a saját elképzelése a nyugat-balkáni térség tekintetében, és aktív módon támogattuk az ország jobb pozícionálását. Értettem a kérdését, a csúcs találkozó nem lehet csak egy ünnepés esemény, hanem fontos, hogy ott érdemi kérdésekkel foglalkozunk, világos üzenetet közvetítsünk, és világos eredményt érjünk el. Értettem tehát a felvetését, nagyon köszönöm, és valóban ez a célunk, ez a prioritásunk. Thank you very much. And the... Köszönöm az emberi jogokra vonatkozó kérdést. Valóban többször megemlítettem, az emberi jogokat, és Horvátország számára nagyon fontos ez a kérdés. Az Európai Uniós értékek közül az emberi jogi kérdések, a stabilitás, a szabadság, a jogállamiság mind nagyon fontos számunkra, és szeretnénk előmozdítani az emberi jogok kérdését minden területen, a külső fellépések területén is, és egységes fellépést szeretnénk látni e tekintetben Afrikában is, a Száhelővezetben például az az öt ország, ami érintett, nagyon igényli a, a segítségünket. Hiszen a rémisztő a helyzet, és nem csak anyagi pénzügyi segítséget kértek, hanem azt is, hogy segítsünk biztosítani a stabilitást Afrika e régiójában az emberi jogi és demokrácia cselekvési terv tükrözni nek tükröznie kell az új globális kihívásokat és az új technológiák, az mesterséges intelligencia és az éghajlatváltozás, valamint a migráció kérdéseivel foglalkoznia kell. A prioritásaink közé kell, hogy tartozanak tehát ezek a területek. Törökország. Egyetértek önnel, Azért említettem meg Törökországot, mert tudjuk, hogy milyen problémák vannak itt, de természetesen Törökország nagyon fontos szereplő geostratégiai szempontból. Fontos, hogy nyitott csatornáink legyenek ezzel az országgal, de természetesen aggaszt bennünket az emberi jogi helyzet. Elítéltük a kialakult helyzetet, azonban az Európai Unión is múlik, hogy hogyan tudja meggyőzni a harmadik országokat, ideértve Törökországot is, arról, hogy védjék meg és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Ez az Európai Uniónak is küldetése. Ha az Euró- Európai Unió nagy, jelentős szereplő akar maradni, akkor meg kell mutatni azt, hogy készen áll Ez a külügyi tanács házi feladata, valamint mindannyiunk házi feladata. A parlament is, az Európai Parlament is az Európai Unió része, csak úgy, mint a többi Európai Uniós intézet, intézmény, mint az Európa, Európai Tanács és a többi intézmény. Össze kell fognunk, és aktívan együttműködnünk e célok elérésében delege miniszter fog képviselni bennünket az Európai Unió tanácsát az Európai Parlamentben. Ő is ott lesz, eljön önökhöz is, és ő lesz az összekötő az Európai Parlament és az Európai Unió felé. Ami Kínát illeti, óriási nagy befolyással rendelkező ország, tiszteletben kell tartanunk Kínát, mint nagyon jelentős geopolitikai szereplőt. Egyrésztről nyomást kell gyakorolni rájuk, más oldalról folytatni kell a párbeszédet. Két csatornán kell tehát folytatni a kapcsolatot. Csingyang esete elhangzott, hogy az ENSZ Kínával kapcsolatos három pillérét tudjuk-e támogatni, hogy elérjük, hogy a béke, biztonság, fejlesztés és emberi jogok kérdésében is történjen előrelépés. Nagyon fontos az, hogy Kína aktívan foglalkozzon az emberi jogok kérdésével. Ma reggel a svéd képviselőasszony, aki felszólalt, szintén ezt a kérdést tette fel az Európai Unión múlik az, hogy tudjuk-e szolidaritásunkról biztosítani az érdeket, feleket. Meg tudjuk-e az Európai Unión belül is akár védeni az emberi jogokat. Természetesen a támogatásunkról és a szolidaritásról biztosítani kell a tárgyaló feleinket is. Elnök, köszönöm szépen, most a második kör következik. Mindenkinek szót adok, aki szót kért, a listámon következők szerepelnek. Glanzak, Ms. Glanzak, Mr. Milan Mon, Mr. Köster, Mr. Navridis, Mr. Neuser, Mr. Groschel, Mr. Deli. And that's it. We are expecting Jens Stoltenberg in 70 minutes, so please be... Ennyi, és Jens Stoltenberg 17 perc múlva érkezik, úgyhogy kérem legyen gyorsan. Köszönöm, miniszter úr, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban, itt egész jobb oldalon ülök. Üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban, és örülök, hogy büszkék arra, hogy betöltik a soros elnökséget, és minden jót kívánok az elnökségnek. A hétvégén volt egy konferencia Líbiáról, és óvatos optimizmust jutattak kifejezésre. Kezdődtek a viták, a Sofia misszió folytatásáról meghallgathatta már a kollégákat, és ön szerint újra teljes terjedelmében kellene folytatni ezt a missziót, hajókkal kellene a térségben fellépni, és megtenni azokat a dolgokat, amiket eddig nem tettünk, például a fegyverembargó betartásának ellenőrzését. A konkrét helyzetben ez attól függ, hogy egy orosz vagy más NATO, nem NATO hajót kellene ellenőriznünk. Mi az ön véleménye erről? Ez az első kérdésem. Ezen hétvége után önnek az a benyomása, hogy valamennyi EU ország, vagy legalábbis a 27 megmaradó EU ország egy oldalon áll-e Líbia vonatkozásában háztatábornok kijelentéseit illetően itt az elismert kormányt lehetne támogatni, hogyan értékeli ön ezt a helyzetet. Elnök, köszönöm. Köszter úr következik az SND részéről. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm, miniszter úr. Szeretnék Szeretném felvetni a menekültek helyzetét a horvát-bosnyák határokon, Horvátország külső határai mentén. Mindig arról beszélünk, hogy az emberi jogokat védenünk kell világszerte, ugyanakkor a hitelességünk szempontjából nagyon fontos, hogy az emberi jogokat és az alapvető jogokat magunkra nézve is alkalmazandónak tekintjük-e. Szeretném eh, érinteni azt a problémát, hogy eh, hogyan kezelik eh, a menekülteket a bosznia-hercegovinai határok mentén. Visszaküldik a menekülteket a horvát hatóságok a horvát-boszniai határ mentén, és ez dokumentálva is van, nem csak civil szervezetek, illetve a média tanúskodik erről, korábbi horvát elnök is. Horvát rendőrök megalázzák a menekülteket, a cipőiket, a pénzüket, a mobiltelefonjukat elveszik tőlük, és az, megfosztják őket attól az emberi jogoktól is, hogy menekül, menedékjogért folyamodjanak. Horvátország az Európai Bizottságtól zöld kapott, hogy csatlakozzon a Schengeni térséghez. Ez egy pozitív lépés a mozgás szabadság biztosítása szempontjából az Unióban, ugyanakkor a visszatoloncolási gyakorlat szempontjából úgy gondolom, hogy egy ilyen csatlakozás valóban megkérdőjelezhető. Mit tesznek annak érdekében, hogy ennek a folyamatnak véget vessenek, és hogyan, hogyan ellenőrzik a határokat, hogy megelőzzék és kivizsgálják a menekültekkel szembeni jogtalanságokat. Gorsel képviselő, kérem, hogy mindenki másfél percben szólaljon fel. Podpredsednik, bom nadaljeval v regionálnych jezikih. Köszönöm. Bi želel pravzaprav od gospoda ministra, malce sem zmeden. Köszönöm szépen. Pontosítást szeretnék kérni. Miniszter úr, a bevezetőinek első részében azt említette, hogy melyek a horvát elnökség prioritásai és feladatai. Az alkotmányos változtatások kontextusában, az alkotmányos reformok kontextusában azt szeretném kérdezni, hogy ez azt jelenti-e, hogy a bosznia-hercegovinai három közösség szempontjából egy extra terület jön létre, vagy az Európai Bizottság ajánlását figyelembe veszik el és ez az egyik legjobb ajánlás, amely létezik. Ez azt jelenti tehát, hogy biztosítjuk a politikai jogokat kollektív szinten, vagy ez inkább azt jelenti, hogy egy harmadik területi entitás jön létre, egyfajta Dayton 3, a Dayton 1 helyett. Thank you, colleague. Köszönöm, Grossel képviselő. Most pedig Klava képviselő. Thank you, Mr. President. Postani Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Az Európai Szomszédság Keleti Partnerség szakpolitikája keretében fontos uh, a politikai közelítés és a gazdasági integráció a hat nyugat a Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Moldev köztársaság, Grúzia tekintetében. Itt jó lenne még néhány szót megtudni erről a témáról. A dél kaukázus esetében fontos a jogállamiság, a biztonság, a jólét létrehozása, aztán fontos a ö, szabadpiac kialakítása Moldova, Grúzia, Ukrajna és EU között. Miniszter úr, érdekelne, hogy milyen módon akarja a horvát elnökség a keleti partnerséget alakítani. Új kihívások vannak itt, amikkel szembenéznek az említett országok. Köszönöm. Köszönöm, és elnézést kell kérjek a kollégáktól, végig kell mennünk a listán. a úr a következő. Köszönöm, miniszter úr, itt ülök. Jobb, hogyha felveszi a fülhallgatóját, mert görögül fogok szólni bevezetőjében ön kiemelte a radikalizáció és a terrorista szélsőség elleni küzdelem fontosságát. Mit tett az Európai Unió ezen a területen? Most nézzük Törökországot. Ez egy okkult diktatúra által vezetett ország. Az Európai unió népei vez, hatékony vezető szerepet válnak az uniótól, hogy ezen kemény valóságot kezelni tudja. Én többször is meghallgattam önt, egy másik bizottságban is már hallottam a beszédét, és ön egyfajta együttműködést, ténybeli együttműködést javasol, ezzel már kísérleteztünk, és ez kudarcot vallott Törökországgal. És nem csupán kudarcot vallott ez a kísérlet, de hogyha megnézzük Erdogan magatartását az égei tenger térségében és Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében, az Európai Tanács kollektíven és egyhangulag úgy döntött, hogy visszavágja a forrásokat és szankciókat vezet be Törökországgal szemben. Miniszter úr, érdekelne, hogy önök milyen magatartást akarnak tanúsítani ebben a kontextusban hogy ezt a szélsőséges terrorista magatartást kezeljék, amelyel Törökország él az égei tenger térségében. Kerüljük el az olyan helyzeteket, mint Szíria, Afrin és egyéb térségek. Milyen munképviselő? Nagyon örülök annak, miniszter úr, amikor hivatkozott a déli szomszédság országaira, nem csak a keleti partnerségre, hogy említette a libiai konferenciát, de a déli partnerség mentén Líbián kívül vannak más országok is, amelyek legalább olyan fontosak, noha kevésbé problematikusak. Itt van például Marokkó vagy Algéria. Remélem, hogy ezek az országok is a déli földközi tenger térségébe számítanak. Latin Amerikát is említette, Latin Amerikáról gyakran megfeledkeznek az elnökségek. Latin Amerika egy természetes partnere az Európai Uniónak. Én azt kérem, hogy ez az elnökség továbbra is figyelmet szenteljen Venezuelának. Holnap miniszter úr, Borrell úr találkozik Guaidó elnökkel, és remélem, hogy Venezuela az elnökség számára prioritást képez, hogy küzdjünk az emberi jogok tisztelben tartásáért, és ha lehet, akkor további intézkedéseket, akár szankciókat foganatosítsunk a Maduro rezsimmel szemben. Köszönöm. Thank you. Mr. Köszönöm, Norbert Neuser. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Miniszter úr, itt vagyok, bal oldalon. Említett különböző prioritásokat, konferenciákat, ugyanakkor hiányoltam egyet. Általában, amikor egy európai ország betölti az elnökséget, akkor a közös AKC országok parlamenti közgyűlését is megszervezik, és Horvátországnak jutna ez a szerep, ahol több mint száz ország részt vesz a közgyűlésen. Eddig úgy hallottam, hogy a kormánya habozik. Szeretném tudni tehát, hogy mi történik a közös parlamenti közgyűléssel. Kész a Horvátország arra, hogy ezt megszervezze, vagy sem? Rendben, köszönöm. Deli Andor az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk a gondolatait. A bővítés kapcsán. Igazából ahelyett, hogy feltaláljuk újból a spanyol viaszt, szerintem az önök elnökségének igazából az a feladata, hogy meggyőzze a szkeptikus tagállamokat, másfelől pedig újra helyre kell állítani a nyugat-balkáni tagjelölt országok bizalmát. De inkább az első rész foglalkoztat engem. Voltak már az önök miniszterelnöke és Macron, valamint más szereplők között magas szintű találkozók. Mennyire optimisták? Számítanak-e arra, hogy képesek lesznek a májusi csúcsig áttörést elérni? Köszönöm. So, colleagues, no further comments from your... Kollégák, akkor, hogyha az önök részéről nem érkezett több szólalási kérelem, akkor a miniszter úrnak adom vissza a szót. Öt percet késik a NATO főtitkár, úgyhogy önnek most tíz percben adunk időt maximum 10. 5-10. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Itt a külügyi tanács esetében felvetődött ez a Sofia művelet, amelyet újra életre kellene hívni, ismételten folytatni kellene, és amit a berlini folyamatról mondott, illetve a vasárnapi ülésről, Picula úr is feltette az erre vonatkozó kérdését. A következőt kell elérnünk, illetve értük el. Először is a fegyver szünetet is fogjuk ellenőrizni. Uh, die Durchführung des, uh aztán az embargó, a fegyverembargó végrehajtását is. Tehát valamit már elértünk, de még időre, diplomáciára van szükség, és Borrell úr erősen sikra szelt ezért az érintett országokkal. Migráció bosnia hercegovina a migráció tekintetében el kell mondanom, hogy Horvátország védi nemzeti határait és az Európai Unió határait az illegális bevándorlókkal és az erőszakos bevándorlással szemben. A horvát rendőrség büszkén védi a horvát határokat az illegális bevándorlók erőszakkal és az erőszakos behatolással szemben a horvát köztársaság területére, mint ahogy a minden demokratikus országnak kell ezt tennie. Mi tehát védjük egy EU-s tagállam területét, ezáltal az Európai Uniót védjük. A szlovén kolléga feltett egy kérdést az alapjogokra vonatkozóan. Mi védjük az alapvető jogokat, mind, illetve azt, hogy mindenkinek legyen képviselete, politikai képviselete. Itt szó nincs új koncepciókról vagy területiségről. Horvátország volt az első ország, amely Bosznia-Hercegovina területi integritása mellett sikra szelt, ami pedig a keleti partnerséget illeti, ez az egyik prioritásunk. Az a az óhajunk, hogy nem csupán a nyugat-balkáni bővítés, hanem a közvetlen európai szomszédságra is kiterjesztjük a tevékenységünket. Támogatnunk kell azokat az intézményeket, amelyek a reform folyamat a demokratizálódás érdekében harcolnak, illetve a gazdasági kapacitások erősítése érdekében Itt a demokratikus értékekhez való társulásról is szó van, amelyek az Európai Unióban érvényesek. És itt persze ezen országoknak európai perspektívára is szükségük van, amikor a földközi tenger térségéről szólunk, akkor azt akkor az összes országra gondolunk, és áprilisban Sibenik városában, amely az Adriai tenger mentén fekszik, a földközi tenger térségéről tart majd konferenciát, amelybe befoglaljuk az összes földközi tenger térségében található országot. Neuser úr beszélt a parlamenti közgyűlésről, a horvát parlament is részes ennek a folyamatnak, és ezekben a napokban tartanak majd együttes üléseket az Európai Parlamenttel, és ebből még több is lesz az elnökségünk idején. Aztán a nyugat-balkára irányuló kérdést nem értettem egészen, de hogyha azt akarjuk, hogy az EU erősebb legyen, ha azt akarjuk, hogy valódi szereplő legyen a stabilitás a béke területén a világon, akkor foglalkoznunk kell a közvetlen szomszédságunkkal, a békébe, a stabilitásba kell beruháznunk, ezt tette Horvátország és Szlovénia. Ezek példák ezen országok előtt a Nyugat-Balkán térségében, Dél-Kelet-Európában. Mi felkínáljuk ez irányú tapasztalatainkat az érintett országoknak, az európai értékek mellett vagyunk, az erős Európai Unió mellett, és nagyon jó az, hogy az Adriai tengerén rengeteg a turista, de ez nem csupán horvát tenger, hanem európai tenger is. Üdvözöljük őket, ugyanakkor azt is várjuk, hogy az országunk csatlakozhassék a Schengeni térséghez. Ami pedig a migrációt illeti, az Európai Bizottság zöld utat adott, és elismerte, hogy, hogy Horvátország teljesíti az összes kritériumot a Schengeni térséghez való csatlakozás tekintetében. Tehát a horvát rendőrség az EU határait védi az illegális bevándorlás és a szervezett bűnözők ellenében. Ez nagyon fontos kell, hogy legyen, mert előfordultak álhírek tekintetben. Mi egy prioritást szeretnénk megőrizni, ugye Európa, ami védelmez, kül- és belpolitikai szinten egyaránt, és Horvátországot meg kell védenünk az illeges bevándorlás és a terrorizmus ellenében. Nagyon köszönöm. Herr Minister Gilles Radmann, da Sie vor Amts Miniszter úr, Radman úr, ön Berlinben volt, uh, horvát nagykövet, ezért németül vehetek öntől búcsút. Köszönjük, hogy válaszolt a kérdésekre. Azt hiszem valamennyi képviselő nevében mondom, hogy szívemből sok sikert kívánok a horvát elnökségnek Hát nagyon zűrzavas időszakban kerül erre sor, a több éves pénzügyi keret, a globális válságok kapcsán sok lesz a tennivalójuk, sok sikert kívánok mindenekőt a május elején tartandó Balkán csúcshoz. Jó lenne, hogyha a horvát elnökség ideje alatt nagyobb lendülettel töltődne fel a csatlakozási politika, és a hat érintett ország, szomszédos országaként önöknek rendkívüli tapasztalaték vannak ezen a területen. Még egyszer köszönöm, és Isten áldását kérem a horvát elnökségre.